Azt is bejelenteném önöknek, hogy a 74-es cikk értelmében a tanács elnökével a közúti áruszállítással kapcsolatos jegyzőkönyvet, illetve szabályzatot elfogadtuk, aláírtuk. Ezt aláírtuk, tehát köszönöm szépen, és tisztelt Hölgyeim és Uraim, a december 15